Yeah, so what did you what did you came, came to see the Buonasera a tutti. Possiamo iniziare? Hölgyeim és uraim, kellemes délután minden, mindenkinek. Szerintem vágjunk bele a munkába. Ahogy szokásos, most is figyelmeztetem önöket, hogy webes sugárzással kimegy a mostani ülés. Február 6-án adtuk ki a napirend tervezetet. Kicsit későn kezdünk ma. Ennek az az oka, hogy fél négykor kezdünk, hogy minden tag számára megtartották a kibővített elnöki ülést, én is ott voltam, nem tudom, önök közül voltak-e mások. Ez az ülés nem fejezett, fejeződött be 3 óra 30-kor, úgyhogy sajnálom, talán még egy picit is csúsztunk ehhez képest, de hát ilyen az élet. Számos, nagyon bonyolult módosítót terjesztettek be a Genaco jelentéshez. Terveztük, hogy holnap szavazunk róla, de ezt nem tudjuk megtenni. A tervek szerint ma megvitatjuk az anyagot, de a szavazáshoz új időpontot kell majd kitűznünk. Nos, ha már ezt elmondtam, elmondom azt is, hogy Söflin úr azt kérte, hogyha meghallgattuk a raportőr Duff urat, majd a, akkor majd, hogyha eljutunk a csehországi kérdéshez, akkor talán ezt áttehetnénk az első pontra. Erre egy kérés futott be. Egyébként van egy másik nagyon fontos téma, ez a többszintű kormányzás. Ez sincs teljesen készen, úgyhogy sajnálom, de azt hiszem, hogy el kell ezt napolnunk, ezt a témát. Ezzel némileg könnyebbé válik a ma délután napi rendje. A holnap 9-kor lesz a koordinátori ülés 9-től 10 óra 15-ig. Ez azt jelenti, hogy a bizottsági ülés 10.30 helyett 10.15-kor kezdődik, amennyiben nincs ellenvetés, akkor vegyük olybá, hogy elfogadtuk ezeket a módosításokat. Tehát a jegyzőkönyv tervezett az Európai Unió alapjogi kartájának a csekköztársaság történő alkalmazása. Aztán a többszintű irányítást nem vitatjuk meg. Az elnök közleményei alatt nincs sok megosztani való, de elmondanám, hogy februárban az ülések során a koordinátorok bocsánat, javítja magát az elnök, az elnökök konferenciája eh, engedélyezte, hogy egy saját kezdeményezési vélemény dolgozzon ki a parlamenti helyekről. Egyébként ehhez kettő raportőrt jelölhettünk ki egy helyet. Az ECR és a zöldek eh, önkéntessel jelentkeztek, eh, Fox asszony és Heffel kollégánk lesznek a raportőrök. Február 26-án egy rendkívüli ülés lesz, egy konferenciának a házigazdái leszünk. Ez az Európai Demokrácia Obszervatóriumról szól. Ez a Robert Schumann központ. Firenzében található az Európai Egyetemi Intézet. Ez két része tagolódik majd. Egyrészt megvizsgáljuk az EU-nak a politikai alapjait, másrészt pedig az európai polgároknak a jogai erről szól. Ezt az anyagaikban meg fogják találni. Következő a jegyzőkönyvek, eh, illetve a jegyzőkönyv elfogadása. November 26-27-én volt a szóbaforgó ülés. Ha ehhez nincs észrevétel, akkor elfogadtuk. Ennek alapján tovább léphetünk az eredetileg hatos pontként szereplő téma következne. Ez a uniós alapjogi karta alkalmazása a cseh köztársaságra. Ennek az előadója a DAF úr, számos alkalommal beszéltünk erről, ha jól tudom, akkor kompromisszumot ö, tudtunk elérni, tehát nincs probléma. Megadom DAF úrnak a szót. Elnök úr, köszönöm, és köszöntök mindenkit ma délután. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy felszólalhatok. Így már ennedik alkalommal a, hogy megpróbáljuk valahogy a cseh köztársaságra alkalmazni az Európai Unió alapjogi kartáját. A britek és a lengyelek is már eh, tar- tagjai az alapjogi kartának. Amint ön is mondta, valóban egyesért, egyetértésre jutottak legnagyobb részben a politikai frakciók. Tehát én már harmadik alkalommal tovább léphetünk, és jöhet egy szavazás. Két, illetve három lényegi változás történt a jelentésben az eredeti benyújtott anyaghoz képest. Az első a preambulum végleges formáját illeti. Ez tulajdonképpen felülbírálja az Európai Tanács anyagát, amennyiben ők el tudják fogadni, hogy tovább lépjünk a szerződések módosításával. Annak ellenére, hogy különféle figyelmeztetéseket és aggályokat ö, hangoztattak a parlamentben. Nos, ebben az esetben prudens dolog volna a többi tagállam számára is, hogy ők ne kezdjék el a saját ratifikációs eljárásaikat. A cseh parlamentnél viszont, a parlament mindkét házában végre kellene hajtani az ő saját ratifikációs folyamatát. Ennek egyértelmű az oka, nevezetesen az, hogy rendkívül bizonytalan hogy vajon Prágában ténylegesen megvan-e a szükséges többség ahhoz, hogy e, a szerződésnek ezt a változtatását véghez vigyük, illetve, hogy beemeljék a cseh bíróság gyakorlatába azt a kivételt, ami a karta ratifikációjával jár. Amint tudják, a cseh köztársaságban a helyzet éppen változóban van, új személyiségek tűntek fel a prágai várban is, és a prágai parlamentben is. És hát bizony ők megtehetik, hogy teljesen más világításba helyezzék az anyagot. A második változtatás az első bekezdésben van. Itt nem azt mondjuk most, hogy vagy elfogadjuk a javaslatot, vagy elutasítjuk. Ehelyett egyszerűen úgy fogalmazunk, hogy tudomásul vesszük, hogy a parlament tanácsát kikérték, konzultáció történt, a szerződések szellemében. A harmadik változtatás a kettes bekezdésben van, ahol utasítjuk elnökünket, hogy az állásfoglalást továbbítsa. Ez az Európai eh, Parlamentnek az állásfoglalása kérjük őt, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácshoz. Így tehát őszintén remélem, hogy ezen módosításokkal, és hogy hogy úgy mondjam, semlegesebb nyelvezettel mi, mint Alkotmányügyi Bizottság Eh, el tudjuk eh, fogadni ezt a javaslatot még hozzá erős többséggel a holnapi nap folyamatán, folyamán, anélkül, hogy eh, csökkentenénk az érvelések szubstanciáját vagy irányát. Ezt találhatják meg a preambulumban, ott van megfogalmazva. Ennek alapján márciusban elő tudjuk terjeszteni az anyagot márciusban, és hát ezzel le tudjuk zárni az anyagot. Látják a szavazó lista vázlatát, vagy tervezetét. E, látjuk, hogy módosítók jöttek be az ECR-től, a konzervatívok és reformistáktól. Kérem, élő körültekintéssel tanulmányozzák ezeket. És a személy szerint azt javaslom, hogy ezeket egytől egyig el kell utasítani. Elnök. Köszönöm szépen. Ki szeretne szót kérni? Köszönöm a szót, elnök úr harmadszor vitatjuk meg ezt az anyagot, az úgynevezett cseh protokolt. DAF kollégánk ugye szokás szerint most is kiváló munkát végzett, gratulálunk neki ezért. Ugyanazokat a bekezdéseket ö, ö, említeném meg, amelyet a raportőr is szóba hozott. Az egyik a ratifikációs ö, folyamatról van szó. Ez gyakorlati szempontból a cseh köztársaságnak nagyon fontos. A cseh szenátus már hosszú ideje vonakodott elfogadni ezt a bizonyos kivételt az alapjogi kartától, mert attól félnek, hogy csorbulna, csorbulhatnának a cseh állampolgárok ö, alapvető jogai. Tehát a cseh polgároknak talán nem lennének olyan jogai, mint a többi EU ország polgárainak. Ennél fogva azt szeretném javasolni, hogy ezt utasítsuk el, ezt a módosítót. Ezzel a ratifikáció elindulhatna a cseh köztársaságban. Második azonban az lenne, hogy egy általános elutasítást javaslok. Nem tudjuk támogatni a jelenlegi formájában ezt a jelentést. Elnök Söflin úr a szó. Thank you, Chairman. Well, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Duff úr mondta, hogy ennedik, al- ennedik alkalommal tárgyalják ezt. Ez en a négyzeten. Én úgy érzem, annyiszor rágtuk már le ezt a csontot. Az én időmben nagyon sokszor vettük elő a témát, és azt kell mondanom, hogy parádés, bizony, parádés munkát végzett, hogyha hagyják, ezt oda tehették lábjegyzetként úgy gondolom, hogy az anyag jelen formájában elfogadható, úgy tűnik, hogy lét, életbevágó, ahogy a Dafúr is mondta, ez tulajdonképpen szükségesét tesz egy politikai fejleményt a cseh köztársaságban, ez egy kulcskérdés. A cseh ratifikációt végre kell hajtani, és úgy tűnik nekem, hogy igen, hát ez elkerülhetetlenül késlelteti az átfogó ratifikációt, de hát Istenem, ilyen a politika. Rengetegszer átbeszéltük a témát, nincs sok hozzáfűzni való. Ugye vannak, így van, az opt-out lehetőségek, és ezekről tudjuk, hogy problémákat szoktak okozni. Onorevole Enyu, prego la parola. Más? Enyu. Andrew? Anyu kollega. Chairman, thank you. Elnök úr, a módosításokról akartam volna beszélni, Ashley Foxéról és másokéről. A Lisszaboni szerződés idején a brit választókat újra meg újra megerősítik abban, hogy az alapvető jogok kartája nem vonatkozik az Egyesült Királyságra. A 30. jegyzőkönyvet ennek értelmében hozták. A brit tagság az Európai Uniós tagság alapján az Európai Unió bíróságának bíróság határozata értelmében mégis az Egyesült Királyságra is vonatkoztatják e tagság miatt a kartát. Világosá kívánom tenni, hogy ez mit jelent. Az Európai Unió kérdésével kapcsolatban a jelen politikai ígé, brit politikai ígéretek, mint hogyha értéktelenneké válnak. Egyszerűen rutinszerű hazugságokká válnak. Másrészt pedig a módosítások, az ötös módosító. Tény, hogy az alapvető jogok kartája, ahogy me, bemutatkozott, vagy megmutatkozott, vonatkozik Nagy-Britániára is, az Egyesült Királyságra. Az Európai Uniós jogot illetően Dáfúr által kijelentettek véleményt, nem pedig bizonyítékot jelentenek. Egyszerűen csak próbálkozás arra, hogy Lengyelországhoz hasonlóan és Csehköztársaságot is az Európai Uniós választókat is befolyásolják. A pártom nem fogja szégyenlősen, nem fog szégyenlősen elmenni amellett, hogy a szavazóknak nem igazat mondtak e kérdésben. Még mindig nem fejeztem be. Ez most téged érintenről. Lehet, hogy meglep, meglepő, de igazából nem történik gyakran. Jó, elismerem most, hogy Darfur aggodalmainak oka van és alapja. A torik megpróbálják azonban mégis az igazságot érvényesítetni, és éppen ezért miért nem lehetne töröltetni az ötös módosítót? Grazie, allora Köszönöm szépen. Messzes úr.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 hiszen megállapodtunk a szerződéssel kapcsolatos eljárás sorányit. Ezt nem vitatja itt sem senki. Ahogy a KLM pontok alatt is áll, a parlament kétség kívül az Európai Bíróság határozata határozatától függetlenül úgy határozott, hogy nem lesz hatása semmiféle formában ennek a jegyzőkönyvnek, stb. Tehát Jogi szempontból ez rossz gyakorlat. Én támogatom az LCR e javaslatát, és még hogyha elutasítják, akkor meg kell, hogy mondjam, Andrew, el fogom utasítani, nem szavazom meg a jelentésed. Köszönöm szépen. Hefner úr. Elnök úr, kedves kollégák! Vannak olyan történek, amelyeknek egyszerűen nincs vége Söplin úrnak ebben igaza van. De vannak olyanok, amiket talán nem is lett volna jobb elkezdeni, legalábbis én így látom ezt az úgynevezett cseh optautot. Jogi lényegi értelemben ennek nincs jelentősége, de mégis igen jelentős kétségeket vetett fel a lakosság körében, a jogtudományban, a joggyakorlatban az európai szerződésekkel kapcsolták össze, és igen, szerencsétlen hatást gyakorol éppen ezért, anélkül, hogy biztosítaná, hogy az, ak- hogy az akkori cseh elnök mit ígért az optautal kapcsolatban a lakosságnak. Ennek nem volt semmiféle valóságbeli, tehát semmiféle fedezete, tényleges fedezete, úgyhogy éppen ezért úgy gondolom, hogy ebben az optált ügyben nem lenne szabad részt vennünk, ebbe belefolynunk. Csatlakozom azokhoz, akik dicsérték az előadót, Andrew Duffot, hiszen okosan és következetesen az egész ház érdekében, nevében viszi előre ezt az anyagot. Fontos, hogy állásfoglalásunk dologban véleményünket kifejezésre juttassuk. Teljesen mindegy, mi lesz a végeredmény, de a más tagállamok ratifikálását meg kellene várni. Illetve a ratifikálást megelőzően meg kellene várni azt, hogy a, a cseh parlament két kamarája hogyan jár el. A legutóbbi választások után pedig a korábbiaknál sokkal inkább jogosult az a kérdés, hogy hogyan értékeljük ezt hiszen évek óta tárgyalunk egy olyan fenntartásról, amelyet nem igazából a cseh nép terjesztett be. Ez nem egy demokratikusan elhatározott, fent, meghatározott fenntartás, hanem Klaus elnök egy nagyon késői, késői a szakasz, az eljárás nagyon késői szakaszában terjesztett be. Azóta az elnöki poszton váltás volt, a parlamentben váltás volt, és a politika egyéb, a cseh politika egyéb posztjain is, úgyhogy itt az ideje annak végre, hogy megnézzük, hogy valóban mit akar a cseh nép, különösen Messerschmidt kollégának mondom, aki, vagy üzenem, aki azt mondta, hogy DAF úr nem veszi figyelembe a cseh állampolgárok gondjait, a fenntartásait és kívánságait. Ne, pontosan azért, mert nem akarjuk ezeket figyelmen kívül hagyni. Tudnunk kell, hogy Csehországban mit gondolnak erről, mit határoznak erről. És legközelebb, mielőtt más állam ratifik, Kálnál Csehországnak kellene ezt ratifikálnia. Egyetértek egyébként az jelentéstervezettel, korábbi vitákban már eleget felszólaltam, úgyhogy most röviden válaszoltam, csak köszönöm. Grazie adesso collega Köszönöm szépen. Bronz kollega. It's been established that Protocol 30 isn't an A 30-as jegyzőkönyv, hogyha nem opt-out, akkor micsoda? Kérdezem. Azt mondja a bíróság, hogy ez nem opt-out, és a, úgy tudom, a jogtanácsos pedig azt mondja, hogy ez egy egyszerű ö, magyarázat. Hogyha pedig csak egy egyszerű magyarázat, akkor pedig miért van ekkora ellenzék ezzel kapcsolatban? Miért ellenzik ezt annyira? Bárminek a végrehajtása, amit nem igazán értünk, nem elfogadható hogyha a 30-as jegyzőkönyv nem opt-out, akkor akik készítették, azok minek, miért készítették, mi volt a céljuk? Egyre világosabb, hogy a jegyzőkönyv írói eh, tudták, hogy eh, ennek semmi értelme nem lesz, és csak azért csinálták, hogy Lengyelország és Nagy-Britannia, később pedig Csehország választói félrevezessék. Ha ez, ha ez igaz, akkor nem szabad ezt szűnyeg alá soporni. Véleményem szerint a köz megtévesztése, szándékos megtévesztése az egyik legnagyobb politikai hiba és bűn, és ez a figyelmünkre érdemes. A cseh köztársaságban folyó vita a csehek ügye, de nem hiszem, hogy mi megfoszthatjuk őket egy döntéstől, amelyet szabadon kell meghozniuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez volt az utolsó hozzászólás ebben a témában, úgyhogy Dafur, kérem válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen. Én is meglepődtem azon, hogy a konzervatív, brit konzervatív párt támogatná Blair úr véleményét azzal kapcsolatban, amikor Blair volt még ugye a miniszterelnök, és ő azt mondta, hogy ez egy opt-out. Lehet, hogy az ECR újra végig gondolja a módosítását a szavazásig. Messerschmitt úrnak a következőt mondanám. Én egyetértek vele abban, hogy a cseh köztársaságban e, legyen vita a témában, és köztünk és köztük is, és nagyon sok e, cseh politikai és jogi e, képviselővel beszéltem, miniszterekkel és diplomatákkal, mind a két parlamenti házból, mind a kormány, mind az ellenzék oldaláról. Az alkotmánybíróságot képviselő személyekkel is Brunóban. Senki, akivel beszéltem volna, egyetlen cseh polgár sem, mondta azt, hogy kérem, fosszanak meg attól a jogtól, azoktól a jogoktól bennünket, amelyek az Európai Uniós alapjogi kartában eh, vannak lefektetve. Senki nem mondta azt, hogy kérem, kezeljék a cseheket eltérő módon, máshogy, mint a többi tagállam állampolgárait. És mivel ezt senki nem kérte, a cseh polgárok közül azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott és, és um, óvatos, megalapozott a hozzáállásunk. Évek óta itt vagyok a politikai bizniszben, a politika színpadán, ismerem ezt kívülről, belülről, és még senki nem rót meg engem az a tudományos szigorúságom miatt. Köszönöm szépen, akkor ezt a témát lezárjuk, amelyről erről a témáról holnap délelőtt fogunk szavazni. Köszönöm szépen, akkor most visszatérünk a napirendre és visszatérünk az első napi rendi pontra, még pedig a Janaku jelentésre. ami a négyes napi rendi pont. Erről a témáról már nagyon sokat vitáztunk, hosszadalmas viták folytak erről, kompromisszumos javaslatokat nyújtottak be, ha jól tudom, és ezt a fontos témát kérem, hogy vitassuk meg még egyszer. Csinákó asszonyi a szó, és köszönöm szépen a munkáját. Köszönöm szépen. Mint ahogy a legutóbbi alkalommal elmondtuk, 370 módosítási javaslat érkezett, és kb. 100 módosító javaslat sikerült 20 kompromisszumos javaslatba belefoglalni. Ezeket a kompromisszumos javaslatokat alaposan meg kell vitatnunk. És aztán azt gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy mely módosító javaslatok lesznek okafogyottak, és melyeket nem, melyekről nem kell szavazni, vagy melyeket lehet visszavonni. Először is a regisztráció, nyilvántartásba vétel az európai pártok, nyilvántartásba vétel, a második a kontrollja, ellenőrzése. A harmadik kérdés pedig az, hogy az Európai Parlament és az európai szervek hogyan járnak el, hogyha egy természetes személy vagy egy szervezet panaszt nyújt be. Arra kértem a arra kértem az elnököt, hogy egy új kérvényt fogalmazzon meg az Európai Parlament jogi szolgálata felé, pontosan ezzel a két témá, utóbbi témával kapcsolatban, hogy a legutóbbi, legutolsó kételjeinket is eloszlassák, és mindenféle jogi problémát eloszlassanak, vagy kételyt. Főleg erről a három pontról van szó, és az ezekre vonatkozó módosításokról, tehát a nyilvántartásba vétel, az éves ellenőrzés, és a harmadik pedig panasz esetén az európai, például egy európai párt nem tartja be az európai pártokra vonatkozó alapszabályokat, nem demokratikus, stb., akkor mi a helyzet? Nos, persze először is el kell döntenünk, hogy mikor akarunk szavazni, elnök úr, ezt már ön is említette esetleg 11-én szavazhatnánk. De persze szeretném meghallgatni a kollégák véleményét is erről. A módosító javaslatok elkészültek, egyeztettünk az elnyékjelentéstevőkkel, és sok kollégát bevontunk a vitába, úgyhogy nem kell már kitérni az egyes pontokra. Tulajdonképpen csak ennyit szerettem volna elmondani. Non mi pare, c'è qualcuno che vuole intervenire ancora una volta sul tema dei partiti politici? Elnök, nem tudom, hogy akar-e valaki hozzászólni, úgy láttam, hogy nem, de mégis, Dafur, tessék. Igen, köszönöm szépen. Csak ami az eljárást illeti, röviden, azt hiszem, hogy minél hamarabb szavaznunk kell, mert biztos, hogy háromoldalú egyeztetésre kell sort keríteni, és biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon intenzív egyeztetés lesz a tanácssal. mielőtt sikerül megállapodnunk első olvasatban. Azt hiszem, hogy Csenakó asszony Számos olyan kompromisszumot benyújtott, amelyért mindenképpen köszönetet érdemel. Azt hiszem, hogy ezek általában jó álláspontot képviselnek. Még mindig van néhány olyan téma, amelyeket csak szavazással lehet eldönteni. Például a küszöbb kérdése. Egyharmad, vagy egynegyed, vagy egyötöd nyi tagállam képviseltesse magát egy európai pártban például. Elég egyértelmű véleménykülönbségek uralkodnak ebben a témában. Azt hiszem, hogy ebben nem sikerül kompromisszumra jutni, ebben mindenképpen szavazni kell. Emellett van még egy kifejezetten fontos probléma, a végrehajtás témája. Milyen mechanizmust választunk a politikai pártok új, javított alapszabályának alkalmazásával kapcsolatban? Tudjuk, hogy ebben a szakbizottságban véleménykülönbségek vannak a bizottságon belül is, illetve köztünk és a tanács között is arról, hogy hogyan lehetne ezt elérni. Nem eh, hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a 291 per 2-es cikke a szerződésnek a bizottságra ruházza a végrehajtás feladatát, az Európai Uniós rendeletek végrehajtásának a feladatát. Ez teljesen kivonja az Európai Bizottságot az alapszabály megtervezésének feladatából. Ezt gondolom, hogy ez, ez hatalmas jogi problémákat okozhat a bizottságban is, és a tanácsban is. De ahogy már elmondtam az eljárással kapcsolatban, azt szeretném, hogyha minél hamarabb szavaznánk. És megkezdenénk utána a három oldalú egyeztetést, amely reményeim szerint ezeket a problémákat tisztázni fogja. Gracias, señor presidente, y gracias, señora Janaku. Elnök úr, köszönöm, és Janaku asszonynak is köszönöm. Három szint között szeretnék különbséget tenni ez az észrevételeimmel kapcsolatos. Először is Janaku asszonyhoz szólnék. Ugye először is, még mielőtt szavazunk, el kell eh, tisztítanunk az útból minden kétséget a jogi szolgálata kapcsolatban. Ugye meg kell pontosan állapítanunk, hogy mi az, amit megtehetünk, és mi az, amit nem. Meg kell vizsgálnunk, hogy eh, az alapszabályok kapcsolatban bármelyik módosítónknál milyen eh, megszorítások vannak, aztán a tanács jogi szolgálatától kell kapnunk egy anyagot, amely talán megvilágítja a kérdéseket, hogy nevezetesen, hogy milyen hatáskörünk van a módosítókkal kapcsolatban. Ez az első észrevételem. A második. Kíváncsi vagyok, hogy vajon ez a, a bizottságoknál felmerült nehézségeknek a csúcspontja-e? Vannak nézetkülönbségeink. Ezeket a nézetkülönbségeket meg kell oldanunk. Ennél fogva ezek maguk is fontosak, nevezetesen a különbségek. A kompromisszumos módosító megfogalmazása szerintem helyes irányba mutat. A parlament tanúsítja, elismeri, megerősíti a jelölt pártot, mint egy európai politikai pártot, megvizsgálja, hogy az alapszabály rendelkezéseinek megfelel-e. Ez egyfajta certifikáció, manuális hitelesítésre is sor kerül majd hogy a politikai pártok és alapítványok hogyan működnek, és a következő, ez a vitatott pont, lesznek döntései az Európai Bíróságnak is, bizonyos hipotetikus szituációkkal kapcsolatban, hogy például történetesen valamely európai politikai párt megsérti az európai alapjogok valamelyikét. Ugye ezt vissza lehet követni majd egy adott esetben. Ennél fogva tehát. Bármelyik állampolgár vagy intézmény eh, kérheti azt, hogy ellenőrizzék, hogy az adott politikai párt vagy alapítvány vajon nem szeg-e meg valamely európai jogszabályt. Eh, a, ennek az eredményét vissza lehet utalni a bizottsághoz, a parlamenthez vagy a tanácshoz. Egy eh, bölcs emberekből álló testületet lehet életre hívni, eh, amely majd hivatalos állásfoglalást alakít ki az érintett politikai párttal kapcsolatban, és ennek a testületnek a megállapítását visszautalják az Európai Bírósághoz, amely aztán valahol a döntéseit visszahelyezi, vagy beemeli az európai esetjogba. Az észrevételeket az Európai Parlament, vagy a kérdést felmérő bölcsek testülete E, fogja tovább hasznosítani. Nem tudom, hogy ez lesz éj majd a véglegesen elfogadott álláspont, de úgy érzem, ez a helyes irány, e, és e, remélem, hogy közöttünk a szakbizottságban, akik támogatják azt a jogi döntést, amely majd aztán alapját képezheti az esetjognak. DAFUR segítségével remélem, hogy az ellenvéleményeket is ö, ö, ö, meg tudjuk majd győzni. Ennél fogva tehát megbizonyosodtunk arról is, hogy a tanácsnak mi az álláspontja. Nincs értelme körbe-körbe járni, ne várakoztassuk a tanácsot, mert mielőtt észbe kapnánk, már is 2014-et fogunk írni bölcs dolog lenne ennél fogva, én úgy érzem, hogy a lehető leggyorsabban vigyük szavazásra a dolgot. Ez nem a végleges döntés, mert hiszen ezzel a szavazással ö, gyors indítást alkalmazunk különféle döntésekkel kapcsolatban. Elnök. Elnézést kérek, mondja az elnök, bronzúr, nem láttam önt. Az egyik módosító azt mondja, hogy az EU számára elvárás a reprezentatív a képviseleti demokrácia alkalmazása. Ez a szerződés tízes cikkében található. Ennek harmadik bekezdése azt mondja, hogy minden egyes polgárnak joga van részt venni az unió demokratikus életében. Itt nem írják, nem írják, hogy az állampolgár olyan értékeket valljon, amelyeket politikai osztályok elfogadnak a elfogadott vagy visszautasított döntések kvázi igazságügyi döntésnek minősülnek. Amit most hallottunk, annak alapján az Európai Parlament hozná meg a végleges döntést. De az Európai Parlament azonban nem jogalkotási testület, ez egy politikusokból álló gyülekezet, tehát nem tudom, hogy a politikusok ö, ö, dönthetnek-e arról, hogy bizonyos jogokat ö, megtartunk vagy elutasítunk. Hogyha megnézzük az I kompromisszumos módosítót, ez a nemek közötti egyenlőségre vonatkozik. Ez e, teljesen korrektnek hangzik, és a magam részéről örömmel venném, e, hogyha, hogyha a nemek közötti egyenlőség kérdés nem előírások alapján történne meg, hanem kvázi saját magától jutnánk el ehhez a szinthez. E, ne mondjuk ki azonban azt, hogy a nemek közötti egyenlőség az felülír mindent, és mindennél fontosabb, hiszen vannak ennél sokkal fontosabb kérdések is. A parlamenti kompetenciának a kérdéseit ilyen ügyekkel nem szabad felülírnunk. A D kompromisszumos módosító azt mondja, hogy az a párt, aki felelős, vagy esetleg kiutasításra is kerülhet, aki a tagjai nevében bizonyos akciókat tesz. Lehetséges, nem tudom hány tag kell ehhez, lehet, hogy a pártnak belül csak egy tag van. Ugye korábban volt Németországban egy kísérlet, hogy betiltsanak egy politikai pártot. Ez különféle inkriminált nyilatkozatokon alapult, az Alkotmánybíróság szinte elfogadta ezt az indítványt, azonban az érintett e, tagokról kiderült, hogy egytől egyig a biztonsági szolgálatnak az emberei, hogy úgy mondjam, azon provokatőrök voltak. Köszönöm. Well, first of all, I wanted... Köszönöm szépen. Először is köszönetet kell mondjak a kompromisszumos javaslatokért. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog az az, hogy egyetértünk-e az elvekben. Először is abban, hogy az európai pártokat láthatóbbá tegyük az egész politikai folyamatban, különösen pedig a finanszírozást mm. és annak európai választásokon, népszavazásokon való érintett, érintését, valamint a regisztrációs és igazolási folyamatokat. Ezek a leginkább lelkismereti vagy lelkismeretes eljárást igénylő kérdés. Ez a folyamat legalább, depo, legalábbis a vége felé egyre erősebben depolitizálódjon. Nem pusztán tehát egy politikai játékról van itt szó és hogyha egyetértünk a legfontosabb alapelvekben, akkor úgy gondolom egyetérthetek Andrew Duff, egyetérthetünk Andrew duff is, és minél gyorsabban szavazzunk, bár természetesen valóban a jogi szolgálata bizonyos dolgokat tisztázni kell, azzal együtt, hogy nem vagyok meggyőződve, hogy meg fogják oldani a problémáinkat. Ez szakbizottságnak a véleményére azonban minél hamarabb szükség van. A legfontosabb kompromisszumos javaslatokat tehát meg kellene találni, és ezért nem lenne jó, hogyha még egy, meg még egy, meg még egy vita lenne. A, mert végül is csak a szavazásra tudjuk ezeket eredményesen feloldani. Köszönöm, Lewandowski és Solc úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön is csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik gyorsan szeretnék ezt az eljárást az a döntést, a szakbizottsági döntést erről a rendeletről. És köszönetet mondok az előadónak is a beterjesztett javaslatokért. Három nagyon fontos komplexumról van szó, a, az ellenőrzés, az európai politikai pártok bejegyeztetése és kiregisztrálása, vagy törlése, valamint arról, arról hogy milyen mértékű feladatokat kapnak a szerződések keresztül az európai politikai pártok napi munkájukban, stb. stb. és a választásokban való részvételi, részvételük, stb. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az A kompromisszumos javaslatot nem tudom elfogadni, nem csak, jó lenne, ha nem csak a, választásokra korlátoznánk ezt, hanem az az európai párt, amely úgy értelmezi magát, hogy nemzeti pártok vagy egyéni tagok összességének tekinti magát, az integrációs folyamat fejlődésében az EU-ban részt akarnak kap, vállalni, akkor lehetőséget kell, hogy kapjanak, hogy egyáltalán európai politikai pártként vegyenek részt, de nem csak oly, abban az értelemben, hogy a, ami szerint a párt egyfajta választási harcot folytató gépezet lenne. A bizottsági javaslata talán ebből a szempontból követendő. A második, ami az európai politikai pártok tevékenységének ellenőrzését illeti. Nos, a legutóbbi árnyékelőadói ülést követően határozottan elmondtam, hogy módosító indítványommal kapcsolatban mi a vélemény. Nos, a következő. Úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb utat válaszok. Ez egy közigazgatási folyamat, egy adminisztratív folyamat, regisztráció, nem pedig politikai értelemben egyfajta elismertetési folyamat de a igazgatóságnál, vagy a fő, az Európai Parlament főtitkárságánál kell, hogy megtörténjen. És itt kell formálisan, hivatalosan ellenőrizni a dokumentumokat, stb. Hogyha ezek a dokumentumok teljességét ez a testület vagy ez a pont elfogadja, megerősíti, akkor regisztrál, ott és már a párt. Ez, az egy, ez egy technikai jellegű folyamat. De ezzel meg is felelünk a tagállam, az Európai Unió tagállamainak és az Európai Uniónak alap jogának is, hogy minden Európai Uniós állampolgár joga a politikai véleményalkotási folyamatban való részvétel, a politikai pártokhoz való csatlakozás. Úgy gondolom, hogy ez legyen a mindent átfogó alapelv, amelyben, amelynek nekünk is meg kell felelnünk az Európai Unió szintjén, ami pedig a pártok ellenőrzését illeti. Rámutatnék arra, hogy mind a három intézmény, tehát mind a tanács, mind a bizottság, mind pedig a parlament, abban a helyzetben kellene, hogy legyen, hogy ezeket az ellenőrzéseket kérelmezhessék és elvégezhessék. De végül is a döntés egy európai politikai párt eljárásának jogszerűségéről való döntést, hogy az megfelele az alapszabálynak, az legyen a bíróság joga. Egy, de egy teljesen világos, átlátható nyilvánosság számára érthető eljárás kell, hogy legyen a jogbiztonság szempontjából is. Ha lehet, még két záró megjegyzésem lenne. Azt hiszem a G módosító indítványban, G kompromisszumos indítványban a tagpártok és az egyes tagok jogi öm, megfogalmazása, vagy valami hasonló van. De az Európai Politikai Párt tagpártja lehet, lehet több ezres párt, és ezek hatását, hogyha egyetlen egy egyéni taggal tesszük egyenlővé természetes személy tagságával, nos hát ez úgy gondolom, hogy ez egyenlőtlenségeket eredményezne, és gondolkozzunk el, hogy ez a megfogalmazás maradhat-e akkor így. Végül pedig, ami a finanszírozást illeti, a költségvisszatérítés a választási kampányokkal kapcsolatban csak az Európai Bíróság az Európai Bíróság 86-os eh, határozata óta nem megengedett mert megengedhetetlen összefüggések vannak. Tehát ez igazából nem EU-s hatáskör. 86 óta van egy ilyen bírósági határozat. Úgyhogy én erre vonatkozóan azt mondanám, hogy ezt a kérdést a, a választási harc költségeinek visszatérítésére vonatkozó megfogalmazást valahogy egy másik formában kellene ide bevennünk, annak érdekében, hogy az európai politikai pártok is a tagállamokban az európai politikai, az európai választásoknál azonos joggal vehessenek részt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Viland e, úr. Igen, köszönöm szépen. Én is rövid leszek. Én is gyors eljárást támogatok, de úgy gondolom, hogy az előadóval együtt négy, több mint 400 módosító indítvány van, és a kompromisszumosok csak 89-et fednek le, plusz-minusz. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan módosító indítvány van, amelyek nem sikerült a kompromisszumokkal lefedni, de fontos lenne, hogy minden kollega lehetőséget kapjon arra, hogy ezeket újra végignézze és állásfoglaljon. Néhány megjegyzésem van M. Nagyon nehezen beesne ezt a fajta hármas eh, inter, eh, vagy intézményközi eh, bizottságot elfogadni. Ez már olyan, mint egy ilyen szent, fehér testület lenne. Mert ezzel így külön pozícionálja magát. Az a véleményem, hogy az intézményeknek meg kell tudni mondani, hogy hogyha adott esetben jogos feltételezésünk, hogy egy párt erre vagy arra eltér, vagy nem helyeset csinál, és ezért a bírósághoz fordul. Minden polgár egy nyílt vita során képet alkothat erről. Nem kell ehhez egy ilyen kis létszámú testület, amiből ráadásul még az érintett pártok képviselői is jelen lehetnek. Úgy gondolom, hogy ez nem helyes, és éppen ezért már most kérem, hogy erről a kompromisszumos javaslat indítványról eh, részenkénti szavazás legyen. B pont. Ezt köszönöm az előadónak. P, bocsánat, P, mint Péter. Egy ö, dolgot hiányolok. Néhány módosítónál én magam is azt kértem, hogy a jogtalanul kifizetett forrásokat vissza kell, fiz, kelljen fizetni. Persze van pénzügyi szabályozás, de tény az, hogy bizonyos feltételek mellett, bizonyos konstellációkban a bizonyos dolgokat kérelmező párt tehát azok a pártok, amelyek bizonyos pénzeket igényelnek, azok másoktól vesznek el pénzt, és hogyha egy párt jogtalanul kapott meg valamekkora forrást, akkor nem lenne jogos, az nem lenne jogos, hogy eltűnjön ezzel, hanem megfelelőnek tartanám azt, hogy akkor, amikor visszajön a pénz, akkor a pártoknak a pártok számára biztosított források közé kerüljön újra. Azok, hogy azok, akik jogszerűen járnak el, ezt a tőlük az orruk elől elvont pénzt visszakapassák. Az I kompromisszumos indítványt nem mondom, de hát azért elég elmismásoltnak tartom. H kompromisszum a minimális demokratikus normák kielégítése, hát nyilván. De itt hogy van ez a tartalmilag ingadozó mondat, hogy minden politikai szinten, mint hogyha nem tudnánk, hogy számos tagállamban bizonyos szinten már vannak nehézségek, nem csak a pártok között, nem csak egy vagy másik pártnál, hanem az összes pártnál. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy az összes politikai szinten minimális normák, akkor attól tartok, hogy az eddigi állapotot minimálisan elfogadó, elfogadható állapotnak tekintsük, de ez pedig szerintem nem jó, nem állhatunk meg itt, ennél sokkal többet szeretnék az i kompromisszumos indítványnál pedig meg kell, hogy mondjam, hogy ugye attól függ, hogy mit fogunk ebből csinálni, mert ez a fajta el sumákolt vagy elmosott megfogalmazás igazából nem megfelelő. Nagyon szkeptikus vagyok, de az ilyen elmosott megfogalmazásokat nem tudom elfogadni, mert ez lehetőséget arra, arra hogy semmit ne csináljanak, vagy valami teljes túlzott dolog jöjjön ki belőle. Végül pedig az A kompromisszum, hát ennél meg Scholz kollega által elmondottak felé hajlanék én is. A pártok igenis jelentkezzenek, ne csak Um, állampolgári mozgalmak nevezhessék magukat pártnak. De ugye meg kell határozni, hogy hol kezdődik az, hogy egy párt azt mondja, hogy már tíz euró, tíz országban jelen vagyunk, és részt akarunk venni a következő párasztásokon, akkor mikor kell a választás előtt? Tíz hónappal, vagy az még nem elég? Tehát erre vonatkozóan kell egyfajta um, cezúrát is húzni, Persze nem szabad a mércét túl magasra sem helyezni, ahogy a kollégák korábban mondták, ezzel teljesen egyetértek. De alapvetően ez megfelel annak, amit én mondok a, az indítványomban, hogy minden politikai párt, teljesen mindegy, egy kis határértékkel fölött, hogyha részt vesznek a, párt, a választásokon, akkor akkor igenis azok, azok a pártok lehessenek, amelyek utána majd a parlamentben is dolgoznak. Köszönöm. Köszönöm szépen Véland úrnak. Annyi úr következik. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. E, politikai, politi- európai politikai pártok létrehozásáról, finanszírozásáról és alapszabályáról beszélünk. A finanszírozást az európai polgárok zsebéből veszük majd el, és ez emlékeztet engem arra az egykori amerikai elvre, mely szerint nem szedhetünk olyan adót be, amelyről nem szavazott a nép. E, ezeket a, ezt a pénzt a politikai pártoknak e, e, adjuk, és ezeknek a politikai pártoknak azonban nem kell elfogadniuk minden véleményt Biztos, hogy lesz valaki ezek között, akik, aki, vagy a tagjai között, aki um, extrém véleményt fogalmaz meg, és akkor ezeknek el kell hagyniuk a pártot. Ez mégiscsak furcsa, és, és lefele, vonat, lefele mutató spirál, erre nem szabad rálépniük a politikai pártoknak. Nem szabad adó pénzből finanszírozni őket. Köszönöm szépen, Hefner úr. Köszönöm szépen, eh, kedves elnök úr, kedves kollégák! Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy gyorsan kell döntenünk az európai pártok alapszabályával kapcsolatban. Ugyanolyan fontos az, hogy jó jogszabályt fogadjunk el. Ami még mindig aggaszt eh, és foglalkoztat engem, hogy nagyon különböző az elképzelésünk arról, hogy mi is egy párt. És mit jelent a választás szabadsága? És mit jelent a demokrácia? Mondanék erre egy példát. A lányom osztályában ö, osztályfelelősöket ö, választanak meg. Mi lenne, hogyha egy olyan szabályozás lépne életbe, hogy csak az lehet az osztály felelőse, aki már a korábbi választásokon sikeres volt, tehát megválasztották már felelősnek. Nos, a pártok nem az Európai Parlament, vagy az Európai Bizottság, vagy más szervezetek által létrehozott dolgok, hanem ezek maguk jönnek létre, alulról építkeznek, Persze valamennyire lehet őket irányítani, de hogyha új pártok jönnek létre, ezeket a polgárok hozzák létre. A polgárok azt mondják, hogy nekünk vannak közös céljaink, ideáink, és eh, ezekért szeretnénk közösen fellépni. Ezért tartom fontosnak azt, hogy az európai pártok eh, státuszát, európai párt státuszát ne csak azok kapják meg, akik már az Európai Parlament beküldtek képviselőt, vagy bizonyos ilyen meg ilyen számú tagállamból érkező jelöltet vonultatnak fel, hanem sokkal inkább nyitottak legyünk, és mindenhol, ahol a polgárok összeállnak egy ügy érdekében, ott próbáljuk meg ne, ne túlszabályozni őket. Ugye itt az alapszabály, a demokratikus belső rendet várunk el tőlük, programot, stb. Én ezt azért mondom el, mert mert nem csak a 82-es és a 93-as módos javaslat, amelyet én nyújtottam be, ezt, ezt a gondolatot tartalmazza, hanem nagyon sok más módosítójavaslat is ilyen témában fogalmazódott meg, és azt mondja a jelentéstevő, hogy a célkompromisszum az ezeket lefedi. Én azonban nem látom így. Úgyhogy az tagszervezetek, ami a tagszervezetekre vonatkozik, az világos, de nem látom, hogy ebben mi a kompromisszum. Ez az a pont, amely nem sikerült még megállapodni, nem csak az én frakciómban, hanem Solc úréknál, Véland úrnál. Úgyhogy nagyon örülnék neki, hogyha valóban sikerülne kompromisszumra jutni. A kompromisszum azonban nem az eredeti álláspont ismételgetése, hanem öm, egy kompromisszumba mások gondolatait felvesszük. Nagyon örülnék annak, hogyha az európai politikai pártok alapszabályára vonatkozóan konszenzusra sikerülne jutnunk. Azonban egyre nőnek a kételjeim. Úgy látom, hogy a kompromisszumokon belül nem sikerül egymás felé mozdulni és közeledni. Nem látom a közeledést. Más pontokban más a helyzet. Nagyon örülök, hogy más pontokban sikerült közelebb kerülni egymáshoz. De úgy tűnik számomra, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy elkerüljük azt a benyomást, hogy az európai pártokat, az Európai Parlament, a Bizottság vagy más európai szerv irányítja. Ezért tartom fontosnak Villand úr és a többiek hozzászólását. Nem nekünk kell bíráskodnunk a konkurens pártokról. Maximum annyit mondhatunk, hogy a bíróság ellenőrizheti, hogy megfelelnek-e az európai politikai pártás státuszának, vagy nem. De hogyha mi döntünk erről, hát ez nagyon nagy probléma lesz. És, és kételkedem abban, hogy az érintettek, illetve az európai választók mm, mm, úgy értékelik-e, hogy elég függetlenek vagyunk-e, pártatlanok vagyunk-e egy ilyen feladathoz a justíciát Európában mindig függetlenként ábrázolják, ez nem véletlenül van így, úgyhogy nem szabad pártos vagy érdekkonfliktusban szenvedő félnek értékelni, döntést hozni ebben a kérdésben. A többi témákban nagyon örülök annak, hogy sikerült egymáshoz közelebb jutni. Ebben is szeretném azonban, hogyha sikerülne mozdulni, és valódi kompromisszumot elérni. Annak érdekében, hogy minél hamarabb sikerüljön megállapodnunk. Hmm. Köszönöm szépen. Csenako asszony, kicsit aggódom az idő miatt. Kicsit el kellene mélyítenünk ezeket a témákat. A tanácsal úgy, ugye szeretnénk, vagy már felvettük a kapcsolatot, vannak időpontok, amelyeket be kell tartanunk, ezt nem szabad szem előtt éveszteni, Csának asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, az utolsó megjegyzésével kezdeném. Igen, lehet 11-én szavazni, Strasbourgban, hétfőn, vagy 14-én, csütörtökön. valamelyik napon a kettő közül, viszont itt már tényleg szavazni kell a kettő közül valamelyiket. Ami az egyes pontokat illeti, elnök úr, a módosító javaslatok megmutatják, hogy a kollégák szeretnének, szeretnék a kézdjegyüket hátrahagyni ebben a jelentésben, és ez nagyon fontos. Hogyha például az hangzik el, hogy az emberi jogokat külön föl kell sorolni például. Azt gondolom, hogy ebben, ebben a cikkben ez egyáltalán nem is fontos. De hogyha azokról a jogokról beszélünk, amelyeket a szerződésben felsorolnak, akkor fel kell sorolni bizony ezeket. Billand úr beszélt a második dologról, a módosító javaslatok teljesen világosak. Az a terv, hogy az Európai Parlament, a bizottság és a tanács nak együtt közösen lehetőségük van az Európai Bírósághoz továbbítani egy ügyet. Viszont nem lehet a következőt csinálni, nem lehet minden egyes panaszt, amely beérkezik hozzánk, a bíróságnak továbbítani, mert lehet, hogy egy-egy panasz tényleg nevetségesé tesz bennünket. Úgyhogy kell, hogy legyen egy olyan szint, amely véleményt készít a panaszokról. Ez egy olyan csoport lenne, amely kilenc főből áll. Andrew, hogyha, hogyha például a bölcsek tanácsáról beszélünk, vagy bizottságáról beszélünk, akkor kevés ember lebeg a szemünk előtt, nem pedig sok. Tehát egy-két elismert személyiség venne ebben részt. És a három pont, amelyet már említettem a hozzászólásom elején, ezek olyan kérdések, amelyeket az elnökön keresztül az, a jogi szolgálathoz juttattunk el. A, a nyilvántartásba vétel az egyik ilyen pont, ez egy formális eljárás, technikai kérdés, nem politikai kérdés, aztán a második pont az éves ellenőrzés kérdése. És a harmadik pedig az a téma volt, amely mindegyünket foglalkoztat itt, mi történik, hogyha valaki benyújt egy panaszt azzal kapcsolatban, hogy az egyik vagy a másik párt nem demokratikus, vagy nem demokratikusan viselkedik. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nem kell aggódnunk, nem fognak pártosnak tekinteni, vagy elfogultnak tekinteni bennünket. Természetesen független grémium fog erről dönteni. Mi a politikai párt? Mi nem definiáljuk a politikai pártot, és nem írjuk elő neki, hogy mit csináljon. Azt mondjuk, hogyha egy politikai pártot akkor finanszírozunk európai forrásból, hogyha bizonyos számú tagállam küld oda tagokat, és van legalább egy képviselője az Európai Parlamentben. Természetesen bárki alapíthat pártot, és minden európai polgárnak joga van ehhez. Na azonban ez a polgár, ez a párt egy olyan szervezet akar lenni, amelyet az európai szervek, amely az európai szervektől vár finanszírozásról az európai költségvetésből, akkor bizony kell, bizonyos feltételeknek meg kell felelnie. azért mégiscsak furcsa lenne olyan pártokat finanszírozni, amelyek soha nem küldtek még képviselőt az Európai eh, Parlamentbe. Eh, egy pártot akkor eh, lehet nyilvántartásba venni, akár hogyha új, és hogyha legalább egy tagját megválasztják az Európai Parlamentbe, akkor finanszírozni is lehet ezt, tehát finanszírozási hozzájárulást is kaphat. Ebben a szövegben nem túl sok újdonság van, és ezeket a módosító javaslatokat, ezekről szavazhatunk Strasbourgban, a kompromisszumos javaslatokról is. Az árnyék jelentéstevőket arra kérném, hogy még egyszer üljünk össze, mielőtt szavazunk, és még egyszer meg fogom hívni az elnyék jelentős tévőket még ezen a héten, hogyha egyetértenek ezzel, és akkor egyeztethetünk, beszélhetünk, és akkor 11-én szavazhatunk, vagy ha nem 11-én, akkor 14-én Strasbourgban, hogy végre lezárjuk ezt a témát a magunk részéről, és megkezdhessük a e, trilógust. A tanácssal ugyan, e, ugyanis egyeztetni kell, a tanácsban pedig teljesen világos, hogy hol vannak a a, a, a, a nehézségek, a neuralgikus pontok. Nos, elnök úr, Európa az eh, áruk, a termékek, eh, a szolgáltatások és a személyek szabad áramlásának eh, a térsége, és itt nem a választásokon való részvétel a probléma, hanem a finanszírozás. A finanszírozás, a pénz, átláthatóságot akarunk, az átláthatóságot javítani akarjuk, és ezzel szeretnénk a jogokat bebetonozni. Köszönöm. Arra, io non ho altri interventi e ho... További jelentkezőm nincs a listán. Ügyrendi kérdés. Gianaku asszony azt javasolja, hogyha egyet értünk ebben, akkor március 11-én kellene megtartanunk a szavazást. Ezt hagyhatjuk nyitva egyenlőre, hogy ha netán esetleg problémák jelentkeznek, de hogyha nem jön közbe semmi, ha mindenki el tudja fogadni, akkor március 11-ére jegyezzük elő a szavazást. Eldöntöttük. Következő téma. Ez az ötös napi rendi pont. az Európai Parlament összetétele a 2014-es választások fényében. Ez az úgynevezett Gualtieri és Trzaskowski jelentés. Úgy gondolom, hogy először az előadókat kellene meghallgatnunk, megkérdezzük őket, hogy vannak-e további javaslataik, és egyúttal emlékeztetni szeretném önöket, hogy ez immár az utolsó vitánk lesz, mert holnap szavazunk. Az előadók közül ki szólal fel elsőként? Tessék, megadom a szót. <coughs> well, uh, what we amit itt megpróbáltunk előterjeszteni, ugye hát vannak kompromisszumos módosítóink, a kollégáknak a a gondolatait és problémáit figyelembe vettük. Nyilván e, a saját pragmatikus javaslatunkat szeretnénk fenntartani, ne lepődjön meg tehát senki, hogy e, e, ha olyan módosítók vannak itt, amelyek az anyag természetét választ, változtatnák meg, ezeket kapásból elutasítjuk. Persze e, ez következik azokból az érvekből is, amelyek a javaslatunk egyes részleteit e, e, változtatnák meg. Bizonyos parlamenti helyeknek a kiosztása különféle tagállamok között. Mi a javaslatunk mellett állunk, nem akarjuk, hogy ez hogy ez széthújjon, nem akarunk se pluszokat, se mínuszokat felvenni a szavazólistánkra. Ennél fogva egy E tekintetben nem készítettünk kompromisszumokat. Amikor azonban az általános szabályokról beszélünk, ott úgy döntöttünk, hogy a módosítók tulajdonképpen jó irányba mutatnak, ennek alapján dolgoztunk ki bizonyos kompromisszumos módosítót. Egy észrevétel, amikor különféle formulákról van szó, és ugye tekintet nélkül arra, hogy mi személyesen mit gondolunk egyes formulákról, képletekről, hogy olyba veszük, hogy a mi szakbizottságunkban van egyfajta egyetértés, és ezt visszaigazolták a korábbi szavazások. Ugye, hogy azt, hogy ne legyenek különféle képletek, tehát Eh, az ilyen kvázi specifikus eh, matematikai képleteket igyekeztünk elkerülni, amennyiben lehetséges volt. Ugye van kapcsolat az, az intézményi rendszer eh, átfogó reformjáról és ezek vetületéről, amelyek a parlamenti helyekről szólnak. Szerintünk ezt mindenképpen meg kell említenünk tehát a matematikai jellegű állásfoglalással vagy javaslattal szemben mindenképpen kell beszélnünk majd a jövő strukturális és átfogó változásairól. Tehát az európai parlamenti eh, helyek leosztása eh, járjon együtt a parlamenti választási rendszernek a megújításával. Ezt egyébként eh, a kollégák közül nagyon sokan emlegették a módosító indítványokban. Az volt a pozíciónk, hogy 2015 vége előtt az Európai Tanács elő, elé fog kerülni egy anyag. Ez talán addigra már a következő választási ciklusra elég kiforrott lesz. Ez majd egy tartós és átlátható rendszer lesz ezt a kollégák közül nagyon sokan egyébként kívánták, hangot adtak ennek a véleményüknek. Aztán, amikor a konkrétumokhoz érünk, ott úgy döntöttünk, hogy beszéltünk, illetve beszélnünk kell az úgynevezett degresszív arányosság elvéről. Ez, ez tükrözi a Severin és Lamassur jelentés tartalmi elemeit és egyébként használtunk ö, olyan példákat, olyan pontosításokat, amelyeket a kollégák ö, adtak be. Ö, ezeket majd részleteiben olvashatják. Ezeket ö, kö, kö, átvettük Giontól és, és egyéb kollégáinktól. Többé-kevésbé ez áll a javaslatunkban, tehát minden egyes módosító indítványt nagyon komolyan vizsgáltunk meg. Minden egyes olyan módosítót, amely nem ássa alá a, a javaslatuk lényegét, bizonyos kompromisszumos módosítókat mi szerzőtársak hagytunk jóvá. Köszönöm. Gualtieri úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen nem sok hozzátenni valon van. Általánosságban számos kompromisszumot fogunk előterjeszteni, ha jól emlékszem, hatot, ahogy a legutóbbi megbeszélés során is említettük, nagyon fontos hozzászólásokat, kiegészítéseket találtunk a módosítókban. Ezek közül a lehető legtöbbet igyekeztünk átvenni, beépíteni, mert hiszen ezek javítják az állásfoglalásnak a, a minőségét kollégám Rafal ugye a kompromisszumnak az alapelemeiről már részleteiben szólt. A cél, hogy erősítsük azt, hogy szükség van egy egyértelmű javaslatra, méghozzá 2000, 2015 előtt, ez legyen egy olyan javaslat, amelyben egy transzparens és tartós mechanizmus körvonalazódik, hangsúlyoznunk kell, hogy ennek a javaslat, ez a javaslat tulajdonképpen csak egy eleme a parlament átfogóbb, szélesebb körű javaslatának. Ezt meg kell, hogy tárgyalja majd a tanács is, <clears throat> úgy, ahogyan a parlament előterjeszti. Ezeket az elemeket konkretizáljuk az anyagban, el tudom mondani, hogy mi az oka annak, hogy a Hafner Taran féle 38-as módosítónál miért csak az, a definíció első részét vesszük át. Azért, mert úgy gondoltuk, hogy ez jobb, mint a, a miénk. De a második része az anyagnak, ugye ott volt egy probléma, hogy, hogy ennyire életképes egy olyan mechanizmus, amelyben minden tagállamnak ugyanannyi helye van a parlamentben. Ezt, ezt nem igazán tartottuk jól. Tehát más szóval elegyítettük az, a módosítót a saját gondolatunkkal. A végeredményről úgy gondoljuk, hogy ez egy javítás, egy jobbító intézkedés volt. A kompromisszumokkal kapcsolatban általánosságban csak azt tudom összefoglalni és ismételni, hogy hogyan jutottunk el oda, hogy, hogy meg kell állapítanunk a revízió, az átdolgozás alapjait, a jelenlegi eljárás alapján ugye egyrészt az a dolgunk, hogy a itt házon belül a legszélesebb többséget tudjuk elérni, másrészt ugye annak is lehetőséget kéne, kéne adni, hogy, hogy név nélkül lehessen támogatni a, az anyagot. Tehát alapjában véve nem is kettő, hanem három alapelv van. A Lamassur és Severin elődeink alapján ugye ezek definiálják a tevékenységünk lehetőségeit a, a szerződés alapján ugye a minimális és maximális limiteket kellene figyelembe vennünk. A három alapelv alapján úgy döntöttünk, hogy egy, egy két lépésből álló munkamódszert fogadunk el. A, ebből az első hozza meg a változásokat, a második egyfajta politikai kompenzáció. Ez utóbbiről úgy gondoljuk, hogy ez a kevésbé tökéletlen megoldás az összes variáció közül. Ez az oka annak, hogy amikor a számokhoz jutunk, ott továbbra is azt javasoljuk, hogy utasítsuk el az ilyenekre vonatkozó módosítókat. Reméljük, hogy ezt el tudják fogadni. Tehát a javaslatunk az, hogy az eredeti szöveghez tartsuk magunkat, ne térjünk el ettől. Köszönöm. Thank you, Chairman. Um, I... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném kérdezni az árnyék előadóktól, hogy meg lehet -e nézni ezeket a kompromisszumtervezeteket, mert hogyha igen, akkor talán jobban tudnánk beszélni róla. Ugye, ha jól értem, akkor a, az országoknak adott helyek számában változást nem engednek. Jól tudom? Mint önök is tudják, nem rajtunk múlik, hogy ezt elfogadjuk-e a módosításokat vagy visszautasítsuk, mi csak javasolhatjuk, és akkor a politikai frakciók fogják a szavazólistákat meghatározni. Ezután dől el, hogy elfogadjuk-e vagy sem. Mi csak javasolni tudjuk azt, hogy fogadjuk el javaslatunk számait. Köszönöm ezt, az információt, mert a, az LPP e és az SND közösen javasol valamit, akkor az igazából nagyon rábeszél, erős rábeszélést jelent. A következőt kérdezem. Andrew Duff és mások benyújtottak egy javaslatot arra, hogy egy helyet elvegyenek Ausztriától, és ne csökkentsék Svédországét. Szeretném tudni, hogy ezt hogyan értékeli. Először is azért, mert ez javítja a degresszív arányosságot, a másik pedig, hogy megfelel annak az elvnek is, hogy ne vegyünk el minden egyes országtól egy helynél többet. Úgyhogy öm, szeretném az indokolását hallani, hogy miért nem fogadták el ezt a javaslatot. Nos, igen, az elnök közbeszólt, tehát a hozzászólások listáját azért mégiscsak betartjuk. Fox kollega és Dev kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Biztos vagyok abban az előadó magyarázatát követően, illetve azt megelőzően is, hogy a a következő lépésekre vonatkozó kompromisszumos javaslatok elfogadhatók lesznek a szakbizottság számára, az ALDE számára mindenképpen, amely nagyon szeretné azt, hogy előrevetítsük a parlament törekvését arra vonatkozóan, hogy megreformálja önmagát, és hogy összekapcsoljuk a a szavazási eljárást a tanácson belül azzal a, az elképzeléssel, hogy egy erősebb egyensúly alakuljon ki a tanács és a parlamenti szavazások között. Hogyha világosan akarjuk kifejezni magunkat, a szerződés vagy a reform annak reformjának fenntarthatóságáról, akkor úgy gondolom, hogy ez fontos lenne, és ezt a liberálisok támogatnák, és gondolom, hogy a parlament döntő többsége is. Ami a számokat illeti, ugye mindig nehéz a pragmatikus megoldást megvédeni. Sokkal inkább nehezebb, mint egy elvekkel megtámogatott megoldást. De úgy gondolom, hogy a szóbeli módosításokat, illetve hogyha a hármas cikkhez vonat benyújtottakat megnézzük, akkor látható, hogy ezek között olyanok is vannak, amelyek nem elfogadhatók. A 44-es például a szerződést sértené, és úgy gondolom, hogy a, az elnök is látta ezt. Minden tisztelettel ír kollégáim iránt, akik minden fajta javaslattal, ravasz javaslattal próbálták az ír képviseletet növelni, tehát minden tisztelettel hadd mondjam azt, hogy nekik is el kellene fogadni azt, hogy Horvátország és Írország ugyanakkor a EP képviselő számot kapjon. Szerintem ez világos, tisztességes párhuzam, és hogyha ezt meg szegnénk, akkor bajba kerülnénk. Amit Fox úr vetett fel, hogy anomália van abban, hogy két helynyi különbség van, két képviselőnyi különbség van Magyarország és Svédország között a lakossági differenciálás, vagy a lakossági különbség pedig csak olyan 470 ezer ember, úgy gondolom ez az érvelés nem megfelel, vagy úgy gondolom, hogy ez valóban nem helyes, és meg kell tennünk mindent azért, hogy saját módosítónkat támogassuk, ami ezzel foglalkozik. vannak olyanok, akik büntetnék az osztrákokat egy hely elvonásával, más viszonyban úgy gondolja, hogy ez mást jelent, másként értelmezik ezt. Az 55-ös módosító, amelyet a svéd képviselők nyújtottak be, visszavonták, de szeretném ezt újra benyújtani Ferhofstadt úr nevében. Köszönöm szépen. Onorevole Efner. Eccolo. Eccolo. Ja, herzlichen Dank, äh, lieber Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt kollégák, úgy gondolom, hogy két dologban meg kell, hogy állapodjunk. Az első az az, hogy ez kellene, hogy az utolsó eset legyen, ahol ide-oda föl lett tologatva, többé-kevésbé kielégítő megoldást kapjunk, tudván, hogy nem lesz, hogy ezzel nem tisztességes, fair, átlátható eh, szabályt követünk, hanem a degresszív proporcionalitás elvét tükrözzük. És aztán majd a tanácssal tárgyaljunk, és megvárjuk, hogy a tárgyalási folyamat végén mi lesz azzal a egy törnyűvel, amit onnan szoktak ilyenkor mentésként kidobni. Azt hiszem azért az a lényeg, hogy lesz kell, hogy legyen majd egy szabály, ami szerint a parlamenti helyeket elosztjuk a tagállam nagyságától, tehát lakossága, lakossági száma és a, a tagállamok száma alapján. Egyfajta automatikus számítási módszert kell kialakítani, alakítani, amely a degresszív arányosság elvét figyeli, követi. Ez igenis lehetséges, még olyan feltételek mellett is, amelyeket a szerződés ír elő. Erre vonatkozóan van módosító indítványunk, és azt mondanám, hogy nekünk az, hogy a pragmatikus, nem igazán kielégítő megoldást elfogjunk, elfogadjunk. Nos, ennek a lehetősége attól függ, hogy meg tudunk-e állapodni arról, hogy a következő európai választásokat követően egy konvent, amelynek amúgy is más okokból össze kell ülnie, ezzel a kérdéssel is foglalkozzon, és egy tartós, tisztességes, átlátható és minden számára, minden fél számára igazságosnak elfogadott megoldást találjon. Ha ez így van, akkor most legyen pragmatikus megoldás. A frakcióm és én magam is azok közé tartozunk, akik elfogadják azt az alapelvet, amit Roberto Raffal erre az egy esetre választott. Azt mondta, hogy jó, hogyha ez most egy pragmatikus próbálkozás, hogy ezt a, ehhez a célhoz legalább nagyjából közelebb jussunk, akkor nem akarunk mást, mint hogy maximum egy helynyi különbség legyen, eltérés akár fölfele, akár lefelé. Ennek az az oka, hogy a benyújtott módosítónkban egy egyszerű és nyomon követhető matematikai egyenletet eh, szeretünk volna kérni, amely a helyek tiszta elosztását teszi lehetővé. 751-es létszámra vonatkozóan. Még akkor is, hogyha növekszik a tagállamok száma, vagy ne adj Isten csökken, amikor változik a lakossági létszám a különböző tagállamokban. Nos, tehát egy ilyen egyenletet szeretnénk, amely tiszta, egyértelmű számot eredményez. Ez az, egy, ez az egyenlet figyelembe veszi azt az elvet is, hogy egyetlen egy ország sem kapjon vagy veszítsen egynél több helyet. Szóval, elnök úr, ezek azok a kérdések, amelyek szerintünk a pragmatikai kérdésekhez tartoznak, hogy mi az, ami elfogadható, mi az, ami lehetséges, és az a hosszú távú cél, amit az elején mondtam, az lenne tulajdonképpen az igazi. A 38-as módosítóval kapcsolatban hadd nyom mondjam el, az az érzésem, hogy ezt nem igazán értették. Tehát ez, ez a módosító indítvány a háttere a matematikusokkal való tárgyalások tagállamokra vezethető vissza, ugye vele, leveleztünk velük, és ők hívták fel a figyelmünket, megjegyzem itt a meghallgatáson is elmondták egyértelműen, hogy minél nagyobb a tagállamok lakossága, annál nagyobb jogosultsága a több helyre, és minél nagyobb a tagállam lakossága, annál több képviselő delegálhat a parlamentbe. Tehát azt mondták, hogy ez a kombináció nem lehet minden esetben. Tehát ez egy olyan definíció, amit, amit választottunk, az egy olyan definíció, amelyet nem fogunk tudni tartani. Ez később is elhangzik, hogy sajnos nem is lehetséges ez. Én azt kérném, azt javasolnám, hogy ne csak vagy olyan definíciót, tehát nehogy ne, ne vállaljunk olyan definíciót, amit nem tudunk tartani, hanem épp az ellenkezét, hogy olyat válaszunk, amit be tudunk tartani. Ez az oka tehát a 38-as módosítomnak, és tehát például mielőtt kerekszámokra kikeresgítjük, vagy lekerekítjük, mielőtt. Úgyhogy nem is kell, hogy mondjam, hogy ez mit jelent de van még egy sor egyéb konkrét technikai kérdés. Ezeket tartottam mégis a legfontosabbnak, hogy sem hivatalosan, sem tudományosan, sem jogilag ne kerüljünk egy olyan ingovány talajra, amelyben nem tartható, amit el, definiálunk. Tehát várom a módosítókat, hiszen ez a további vita alapja, és remélem, hogy jó eredményre fogunk jutni. Grazie, onorevole Rangel. Köszönöm szépen, úr. Köszönöm szépen. Csak néhány alapvető pontot szerettem volna kiemelni először is. Azt gondolom, hogy a pragmatikus megoldás, amire jutottunk, kifejezetten um, józan megközelítés. Még akkor is, hogyha egyesek közülünk, akik olyan tagállamból érkeznek, akik, ahon, amelynek le kell mondani egy-egy parlamenti helyről, hát örülnénk, ha ez nem így lenne, de hát mit lehet tenni? Az európai szellemet kell előtérbe helyezni, és be kell látni, hogy ez valóban egy elfogadható megoldás pedagógiai megközelítést kell választani, és a közvélemény felé is így kell fordulni. Ez jobb megoldás, mint a tagok számának növeked, növelése. E, hát jó, az is egy pragmatikus megoldás, de hát helytelen megközelítés van a jelenlegi helyzetben. Én nagyra értékelem Galtieri úr munkáját. Azt szeretném még elmondani, hogy nem igazán hiszek a matematikai képletekben, csalódást kell okozzak azoknak a képviselőknek, akik lelkesednek ezekért a matematikai, matematikai megoldásokért. Hát a jelenlegi ülés elosztás, vagy mandátum elosztásra lehet matematikai képleteket kidolgozni, azonban a matematikai képlet sem objektív. Itt most politikai és alkotmányos problémákról beszélünk, nem pedig matematikai képletekről. Persze meg kell próbálnunk, objektív, megpróbáltunk objektívebb, átláthatóbb megközelítést választani, de ez mindig is politikai és alkotmányjogi probléma lesz. Meg lehet próbálni az átláthatóságot erősíteni, az objektivitást növelni, de a végén mégis mindig az lesz az eredmény, hogy, hogy ez egy nagyon mélyre mutató politikai probléma. Azt is látnunk kell, hogy nem csak az állampolgárokra, hanem az államokra is koncentrálnunk kell. Hefner úr az út legutóbbi uh, hozzászólásában azt mondta, hogy Portugáliában ugye van egy ilyen bizonyos uh, mandátumelosztás. Igen, van, de csak egy kamara van. Ha két ház lenne, akkor akkor a két elvet kiegyensúlyozottá kell tenni. És hogyha az Európai Unióban elfogadjuk a Német Szövetségi köztársaság elveit, akkor nem csökkenő arányosság, hanem, hanem népességi arányos megoldást kellene választani. Aztán Persze, a második kamarában lehetne választani az amerikai elvet, egy állam, egy szavazat. És akkor ezzel a parlamentben szigorú arányosság érvényesülhetne. Ez nem megfelelő, ez nem fair megoldás. Azok, akik föderális Európát akarnak, azok eh, gondolkodjanak el azon, hogy vajon Németországban a brémaiak vagy a szárlandiak, eh, szárvidékiek szerint igazságos-e a, a, a német rendszer, a Bundesrat rendszere. A demográfiát vesszük kritériumnak, akkor világos az egész. Én tiszteletben tartom az ön álláspontját, mely szerint jó lenne, hogyha a tanácsban nem lenne nagy változás, akkor viszont a parlamentben sem lehet nagy változás. Ez világos számomra. Végül pedig annyit mondanék még el, hogy továbbra is ragaszkodom ahhoz, hogy az osztrák-svéd esettel kapcsolatban felmerül ez a probléma. A, a két ország között felmerül ez a probléma. Magyarország, Svédország és Ausztria között merül fel ez a mandátum elosztása probléma. Semmi kivetni valunk nincs Ausztriával szemben, de azt hiszem, hogy a közepes országok, hogyha egyet veszítenek, akkor vegyük figyelembe az a csökkenő arányosság elvét, és próbáljuk meg meggyőzni a közvéleményt arról, hogy ez a megegyezés, ez a konszenzus, amelyre sikerült jutnunk, ez egy fair, és mindenki számára kiegyensúlyozott megoldás. Egy portugálnak nem igazán fontos tudni, hogy Svédországnak 20, vagy Ausztriának 19, vagy hány e, képviselője van. Fontos a, az egyértelmű, szigorú szabályozás, amely mindenki számára e, fair, igazságos, és ezt a megközelítést kell alkalmazni. Ez az én megjegyzésem. Még akkor is, hogyha nehéz lemondani egy képviselői, képviselői helyről, de fel kell ismernünk, hogy itt politikai, európai közös erőfeszítésre került sor. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rangel úr. Solc úr szeretne hozzászólni, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is próbálok röviden beszélni, nem akarom túlságosan hosszúra nyújtani ezt a vitát. Azt hiszem, hogy Gualtieri úr megpróbált fából vaskarikát csinálni és megpróbált egy mindenki számára elfogadható megoldást prezentálni. Azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy tulajdonképpen egy szerződés felülvizsgálatra lett volna szükség, a 2009-es helyzet után egy alapreformra lett volna szükség a, a választási joggal kapcsolatban és a parlament összeállításával kapcsolatban a, a reális demográfiai a fejlődésnek megfelelő reális népességszámok alapján. Összességében tehát arról van itt szó, hogy, hogy azon gondolkodunk, hogy hogyan tudunk mindenki számára megfelelni, és olyan képviseletet biztosítani a polgároknak, amely számukra is elfogadható. A 2014-es választási részvétel tükrözni fogja az, hogy sikerült-e ez. A szakbizottságunk valóban kompromisszumot szeretne elérni, és világosan megmutatjuk azt is, hogy a kompromisszumos javaslatok szerint 2014 után minél gyorsabban egy alapvető reformot kell bevezetni az eh, a képviselői helyek elosztásával kapcsolatban. Nagyon sok eh, módosító javaslat született ezzel kapcsolatban. Hogyan tudunk befolyást gyakorolni a szükséges szerződésmódosításra, módosításra, legyen szó konventről, legyen szó más megoldásról, mindenképpen demokratikus megoldásra van szükség. Rangel úr említett különböző az európai integrációs folyamat világot eh, más-más megvilágításból szemlélő nézőpontokat. Azt hiszem, hogy nagyon fontos a szerződés módosítása, ezt nem fogjuk megúszni, eh, és ez felveti a képviselet az Európai Unióban a képviselet kérdésének az általános univerzális problémáját. Tehát minden törvényhozó szerv részvétele a demokratikus jogalkotási folyamatban. Remélem, hogy sikerül olyan kompromisszumra jutni, amelynek köszönhetően a szakbizottság egységesen tud fellépni. Köszönöm szépen, Régner asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Két dolgot szeretnék említeni. Hefner úrra nézek, és támogatom őt abban, hogy valóban elengedhetetlen az, hogy a következő törvényzési ciklus elején alapvetően eh, oldjuk meg ezt a problémát, ne pedig foltozgassuk ezt a szerződést. Ez most nem eh, oldja meg azonban a helyzetet, de döntést kell találnunk most, rövid távon, és a jelentéstevőknek csak gratulálni tudunk, nagyon hálátlan feladatot kaptak, és valószínűleg nem lesz mindenki elégedett ezzel a javaslattal, de azt hiszem, hogy jó megoldást választottak, mert alapelveket dolgoztak ki, és ezen alapelvek mellett tartanak ki. Hogyha megnézzük Magyarország, Svédország, Ausztria helyzetét, hát itt azért mégiscsak elég furcsa dolgok merültek fel. Ez az, a csökkenő arányosság elvét, hogyha megnézzük, akkor ez nem egy megfelelő helyzet. Persze lehet, hogy a... nem tudom, hogy hogyan alakult ki ez a helyzet, szinte alig különböző a, a népesség száma Magyarországon és Svédországban, és mégis nagyon nagy a különbség a képviselői helyekben. Tehát Magyarországnak túl sok helye van, és a kollégák azonban egy olyan elvet fogadtak el, mely szerint egy ország sem beszélhet többet mi egy helynél ezért nem sikerül Magyarország helyének a számát nagyobb mértékben csökkenteni. Na most eh, így alakult ki ez a helyzet. A véleményem szerint a megoldás úgy jelenlegi formájában végül is az egyetlen jó megoldás, eh, és most itt megint csak Ausztriáról beszélek. Ugye Ausztriától is elvesznek egy helyet egyrészt, és sajnos nem halljuk a hozzászólót, mert a mobiltelefonja bezavar. Nos, Svédországgal szemben nagyon igazságtalan a helyzet. Die uh, Ungerechtigkeit dann von Schweden auf... Nos, Svédországgal szemben igazságtalan volt a helyzet, ezért eh, Svédország eh, igaz, emberi eh, igazságtalan bánásmódot Ausztriára helyeztük át, és ezzel két elvet sértettünk meg. Elnök, köszönöm szépen. Jó, akkor meglátjuk, hogy hogyan tudunk pragmatikus megoldásra jutni. Mm, következő hozzászólót meghallgatjuk, hát ha ő kisegít bennünket, nem? Nem, nem, nincs több hozzászóló, akkor a jelentéstevője a szó, tessék. Chairman, I... Elnök úr, igazából nem használtam ki a felszólalási lehetőségemet az utolsó percig, mert tulajdonképpen egyetértek Fox úrral, mert hogyha elvesszük Magyarország képviselői helyét, ez nem okvetlenül jelenti azt, hogy ez most Svédországhoz megy át. Úgy éreztem, hogy a hölgy, illetve Fox úr is úgy érezte, hogy a hölgy nem teljesen korrekt nyilatkozatot tett, majd szíveskedjen erre visszatérni a kedvemért. Köszönöm szépen. Én arra utaltam, amit a következőképpen fogalmaznék meg. Ha a lakossági számot vesszük, Magyarország és Svédország lakosságát, akkor Mintegy 500 ezer a különbség. Magyarország és Svédország tehát viszonylag közel áll egymással a lakossági létszám terén. A helyzet azonban az, hogy most 22 helyen rendelkezik Magyarország, Svédország pedig 20-szal, annak ellenére, hogy nem túl nagy a különbség a lakossági létszámban. Svédország és Ausztria között a különbség pedig mintegy egymilliós Svédországban egy millióval többen laknak, mint Ausztriában, és 20-19 az arány. Ha most azt követjük, amit az előadó javasol, Magyarország elveszít egy helyet, Svédország is egyet, akkor Ausztria-Svédország közti különbséget kiegyenlítik, de Magyarország-Svédország viszonylag viszonya nem változik, hiszen továbbra is két hely különbség van. Ezért a legigazságosabb megoldás az lenne, hogyha Magyarország két helyet veszítene a degresszív arányosság elve szerint, ami ellentmond persze azoknak az elveknek, amelyeket az előadók javasoltak. Tehát én arra gondoltam, hogy Svédország-Ausztria viszonya igazságtalan lenne. Tehát, és az azért problematikus, mert Magyarország és Svédország közti probléma most Svédország-Ausztria közti problémára helyeződne át. Ugye most nem olyan exém a helyzet magyar-svéd viszonylatban, de mégis viszonylagos igazságtalanságot mutatna. Plusz még az, hogy az előadó alapelvének is ez mondana. Le repliche allora, onorevole Tarkovsky. Elnök. Akkor szerintem megadnánk a szót a jelentéstevőknek. Ki kéri a szót elsőnek? Köszönjük az összes észrevételt, a kompromisszumos módosítókat két órával ezelőtt próbáltuk véglegesíteni, és szeretnénk átküldeni a titkárság részére. Elnézést a késedelemért alapjában véve két észrevételem van. Egy Svédország és Ausztria kérdésében <clears throat> rengetegszer szóba került ez a tém, téma, megbeszéltük, elmagyaráztuk. Az a probléma, hogy ha igazságos, valóban igazságos, de ez nem is jó kifejezés, hogy a, a lakosság arányos ö, képviselői helykiosztást adjunk, ugye akkor több helyet kéne elvennünk bizonyos esetekben, nem csak egyet. Az egyes, kettes és a további lépések során levezettük ezt, hogy ez egy logikus okfejtés mentén alakult ki korábban. Az államokat klaszterekben néztük. Igen, de az is igaz, hogyha az ember csak az utolsó táblázatot nézi, akkor a lakosság létszámarányához viszonyítani a képviselőhelyeket, hát itt szinte be lehetne értesíteni Svédországot Ausztriával. Nem akartunk hozzányúlni a számokhoz, nem akartuk megkérdőjelezni az alapvető logikát. Ugye még meg kell néznünk, hogy mi lesz a sorsa a javasolt módosítónak, Egyébként a kollégáktól is hallom, de a saját politikai pártom belül is vannak hangok. Ugye adva van egyfajta logika, hogyha az ember végigmegy a lépéseken, ott vannak a klaszterek, illetve van egy másik fajta logika, hogyha itt az utolsó táblázatot veszük csak figyelembe nyilván eh, először itt a mi szakbizottságunkba kell döntésre jutnunk a plenáris előtt. Ami pedig a matematikai számítási képleteket jelenti, egyetértés van közöttünk abban, hogy szükségünk van egy permanens és átlátható megoldásra. Úgy tűnik, hogy ehhez csak úgy akkor tudunk eljutni, hogyha a más intézmények is leteszik az álláspontjaikat az asztalra hogyha most kell döntenünk a jövővel kapcsolatban, hogy milyen, egyáltalán használjunk-e matematikai képletet, és ha igen, akkor miért, hát sajnos attól tartok, hogy ez esetben nem alakulnak ki a konszenzus. Kollégák, elmondom, hogy a Cambridge-i szervezőkön kívül én voltam az egyetlen képviselő ebből a szakcsoportból, Dafur is ott volt persze, aki azt mondta, hogy azt mondtuk, hogy ha a képlet alapján kell döntenünk, akkor ezt csak úgy tehetjük meg, hogyha más intézményi kérdéseket is eldöntünk. Hogyha azonban nem ezt csináljuk, akkor nem lesz konszenzus. Pontosan ezért van, hogy ezt a gondolatsort nem építettük be a szövegbe. Ja, nyilvánvaló ez a kupeckedés, ez nem célra vezető. Tehát egy hosszú távú és átlátható megoldást kell valahol elérnünk. Majd a későbbiekben kell visszatérnünk ehhez a kérdéshez. Remélem, hogy valaki más kapja majd a feladatot. Akkor talán, talán támogatásra talál az a nagyszerű megoldás, amelyet mi sokszor tanulmányoztunk. Még egyszer köszönet mindenkinek, remélem, hogy az általunk kidolgozott kompromisszumos módosító jó lesz, alapnak jó lesz, az árnyékjelentős tevők is el tudják fogadni, és tovább tudunk lépni ennek alapján. Köszönöm szépen! Gatyéri úr, igen, még hozzátenni valamit? Először is tájékoztatni szeretném az embereket hogy az árnyék jelentéstevők itt találkoznak majd ebben a teremben, úgyhogy majd részletesen megvitatják a kompromisszumos módosítót. Átküldtük az anyagot a titkárságra egyébként. Most pillanatnyilag csak egy összefoglalót adtunk önöknek. Reméljük, hogy az iménti vita alapján valóban lehetőség lesz arra, hogy tág Eh, konszenzus születhessen a módosítókkal kapcsolatban. Ez erős politikai jelzés lesz majd, hogy egyrészt a parlament tudatában van annak a ténynek, hogy eh, egy tárgyalagos, egy objektív mechanizmusra van szükség, és egyúttal el is kötelezi magát eh, a tekintetben, hogy ennek a gondolatnak a mentén fellép. Ugyanakkor ahogy hallották a kollégámtól, az is igaz, hogy ezt nem lehet vákumban megcsinálni. Tehát más szóval, legalábbis ha nem is revideáljuk a dolgokat az intézményi szinten, hát legalább gondoljuk újra a rendszert. A parlament és a tanács és a többiek helyzetét, mert a szerződések alapján az Európai Uniós demokrácia alapja az állampolgárok és a tagállamok képviselete. Úgy gondolom, hogy ezek nélkül nagyon nehéz volna egy extrém megoldást találni, hogy ahol az egyik kamarában vannak az állampolgárok, a másikban meg van valamiféle vegyes rendszer. hogy hogyan döntünk arról, hogy hogyan allokáljuk a különféle állampolgárokat, illetve e, tagállami keveréket, elegyet, ezt még nagyon át kell gondolni. Nyilván az egyik intézmény változása átgyűrűzik majd a másik intézményre is mert ezeket a kérdéseket a tanácsban és a parlamentben is figyelembe kell venni. A szerződésekben szimetria van, hiszen egyértelmű, hogy miben illetékes a tanács, miben dönthet, ugyanakkor a parlamentben pedig ott van az arányosság elve, amelyet, mint tudjuk, más és más módon lehet alkalmazni, különféle matematikai képletek alapján. Tehát úgy gondolom, hogy a végén csak meg lesz a konszenzus, és úgy gondolom, hogy meg lesz a tiszta elkötelezettség, hogy kialakul a politikai vágy, hogy reformáljuk meg a szerződéseket. Na most ez az osztrák-svéd helyzet, hát ez bizony egy kicsit specifikus. Hadd fogalmazzak így. Néztük a többi módosítót, amelyek esetleg felhígíthatnák egy kicsit a javaslatot ennél a módosítanál azt mondjuk, hogy ezt meg kell tartanunk. Hát tudjuk, hogy vannak érvek mindkét megoldás iránt pro és kontra, de ezzel együtt nem érezzük azt, hogy meg kéne változtatnunk a saját javaslatunkat. Ugyanakkor például ugye nem zárjuk ki a lehetőséget, hogy ezt a fajta áldozatot Svédország kontra Ausztria esetében valahogy a reciprocitás alapján kellene meghozni. Mi a képviselői helyek leosztásánál az egyszerűbb megoldás felé mentünk el, de hát tudjuk, hogy a különbségek megvoltak már eleve Svédország és Magyarország között, ezt nem mi találtuk fel Ugye a végső allokáció eredménye az lett, hogy kettő képviselői hely lett a különbség. Számos ember hangsúlyozta ezt már korábban. Ez egy olyan helyzet, amelytől sokan úgy érzik, hogy a javaslatunk nem tisztességes, nem fair. Mi a magyar, ma, magunk részéről úgy érezzük, hogy ez egy korrekt Ugye, ez sokkal korrektebb így, mint hogyha egyszerűen elvennénk még egy helyet Magyarországtól, ahogy az első megközelítésben alkalmaztunk. De hát nagyon nehéz helyzet ez, amelyben senki se nem veszíthet, se nem nyerhet többet, mint egyetlen képviselő helyet a magunk részéről. Tehát e, nem tekintjük ezt egy ilyen e, átléphetetlen e, vonalnak, de hát majd meglátjuk, hogy a szakbizottságon belül hol alakul ki a többségi vélemény. A szakbizottságunk által kialakított javaslat, tervezet olyan lesz, ami a lehetőségekhez képest a legjobb lesz. Nem tökéletes ez, de reális, valóságszerű. A magunk részéről úgy érezzük, hogy ebben a parlamentben széles ö, ö, ö, alapokon nyugvó konszenzust kell kialakítanunk. És ennek alapján a képviselők hajlandók lesznek majd ennek a gondolatnak a mentén tovább lépni. Ugye nem csupán a szerződésekről kell beszélnünk, hanem majd Horvátország kérdéséről is. On a, on an important... Nagyon fontos dolgot mondanék, és nem akarok eleve negatív lenni, de Roberto azt mondta, ugye, hogy ez a parlament jóvá hagyta, elfogadta a ház jelenlegi összetételét. Ne, ez nem így van a kiosztott helyeket láthatlanban a Lisszaboni megállapodás részeként osztották szét, tehát semmi beleszólásunk nem volt. Sőt, a parlament egyik három képviselőjének egyikeként a szerződés tárgyalásán Brokurral és Ováron Kriszpó úrral együtt mindannyian elleneztük ezt a több oknál fogva is ezt a fajta elosztást, arányt. Ez most az első alkalom, hogy lehetőségünk, jogunk van arra, hogy saját összetételünket meghatározzuk vagy szankcionáljuk. Természetesen ezen szakbizottság és a társelőadók bölcsességével ezt meg is tudjuk oldani. Végül pedig kezdem sajnálni, <laughs> kezdem sajnálni, hogy összeomlott az osztrák-magyar monarchia, mert ez természetesen megoldotta volna örök időkre a problémát. Short, uh, reply to... Elnök úr, nagyon röviden Andrewnak hadd válaszoljak. Természetesen a parlament nem hagyta jóvá abban a formában, ahogy most fogja megtenni a parlament összetételét, mert a Lisszaboni szerződés akkor még nem volt. Tehát egyáltalán nem volt ez az eljárás sem, de egy más glob- globális szám alapján, a 751, 750 alapján a szúr jelentés elfogadásával tehát ezt elfogadtuk, és ez javasolta ezeket a plusz helyeket. És így jött ez a két helyes különbség, két képviselős különbség Magyarország és Svédország között a volt parlament, az előző parlament ezt megszavazta. Tehát én nem azt mondtam, hogy, hogy jóvá hagyta olyan formában, ahogy mi ezt most megtegyük, ezt nem mondtam, ez egy másik dolog. De, ez a, de azért szavazás volt? point of order, I mean, judging from my family history, I would... A történelem alapján ítélve, én ugye osztrák-magyar monarchia állampolgára lennék, úgyhogy a kijelentést ne visszautasítom. Ez persze sok problémát megoldhatna, vagy hallottatott volna. 10 óra 15-kor kezdünk holnap bizottsági üléssel, és a tolmácsokat arra kérjük, hogy maradjanak, a koordinátorok pedig holnap reggel üléseznek.